Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, kedves kolléganők! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérek mindenkit foglalja el a helyét, és megkérem Önöket, hogy nézzék meg a bejátszott videót. Kedves kollégák, kedves kolléganők, igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rendkívüli megtiszteltetés számomra, hogy az eddigi év, az idei év Szaharov díjazottját, Raif Badavit köszönthetjük és előtte tisztelekhetünk, aki nem tud itt lenni, aki szabad gondolatait eh, fogalmazta meg, harcolt a gondolatszabadságért, és ezért tíz év büntetésre eh, ítélték. A, amikor a drámai hír elért minket, hogy ráadásul elkülönített eh, büntető részlegre helyezték, izolálták mindenkitől, és ezért nem tud személyenni, hogy a Szaharov díjat átvegye, ezért számomra igen nagy megtiszteltetés és öröm is számomra, hogy igen bátor felesége, Hajdár asszony helyettesíti férjét, és önt üdvözölhetjük ma az Európai Parlamentben. Köszönjük, hogy eljött. Unter den vielen Gästen, die Rengeteg vendég tisztelt meg minket ma azzal, hogy a Szaharov díj 2015-ös évi díj átadásán jelen legyenek. A diplomáciai testületek vannak nálunk, és két olyan vendég is, akit szívből köszöntök Hajdár asszonyal, megbeszéltem, hogy az ő nevében is Olga Sovinát, Külön üdvözlöm a Boris Nemcovan alapítványtól és Maria Alejandra Aristigritát, a vezenuelai jogvédő szervezet képviseletében szintén a díj átadásánál üdvözlöm Köszönöm, hölgyeim és uraim, önöknek is, hogy eljöttek. Hajdár asszony, önön keresztül szeretnénk férje bátor harca előtt tisztelegni. Hajdár asszony, szeretném, ha önnek, családjának és gyermekeinek, barátainak személyes jó kívánságaimat is átadhatnám, és szeretném, hogyha a méltósággal, bátorsággal, elfehatározottsággal tudnak tudják kivárni azt, hogy férjő, három kicsi gyermek apja biztonságban hazatérjen. Szeretném erre vonatkozóan is tiszteletünket átadni. Ön férje büntetését és elítélését követően Kanadába kellett, hogy meneküljön, de ott harcol fáradhatatlanul férje szabad, szabadságáért. Ön ad hangot annak, amit neki megtiltottak, és éppen ezért felszólítom újra mindannyiunk nevében Szalman királyt, hogy Raif Badavinak kegyelmezzen meg, és azonnal minden feltétel nélkül bocsássa szabadon, hogy családjához visszatérhessen. Annak ellenére, hogy nagy kockázattal járt. Raif Padagi bloggerként nagyon bátran próbálta a szabad gondolkodást terjeszteni. Semmi más nem tett, mint a véleményszabadság jogával élt, és ezzel egy olyan hiátust pótolt hazájában, ami fontos volt, a sajtószabadság vákumát próbálta betölteni annak a jognak adott hangot, hogy ami mindenki számára fontos, hogy szabadon gondolkozhasson. Azért küzdött, hogy mindenki véleménye szabad legyen, még a börtönből is. Lediktálta telefonon könyvének előszavát, és még e szavakban is azért állt ki, hogy felvilágosítsa a társadalmat, és a tudatlanság falát lerombolja. Az ő célja az volt, hogy a szellem érintethetetlenségére kérdezzen rá, hogy garantálható lehessen a nők tiszt, jogai mellett, a kisebbségek védelme mellett, a vallásszabadság érvényesüljön, és minden egyes ember számára biztosítsák ezeket a jogokat. 2006-ban Raif Badawi ennek szellemében indította el a saudi Liberális Internetfórumot. Vallási, kulturális és politikai szinten egy vita vitafórummá alakította a blogot. Két évvel később a kormány arra kényszerítette, hogy ezt a fórumot beszüntesse, de nem adta fel épp ellenkezőleg visszatért új internetfórumokkal. A szabad szaudi liberális hálózattal. Tízezer tagja volt a hálózatnak, valláson és politikán vitatkoztak, és akkor, amikor az úgynevezett arab tavasz is megjelent, rendkívüli rendkívül fontos vitafórumá vált ez a platform. A véleményszabadság szabad, a véleményszabadsághoz járt hozzá, de, járult hozzá, de tudjuk, hogy nem csak cenzurázták, hanem bíróság elé állították, és elítélték az első 50 korbácsütést az ünneplő tömeg előtt tartották meg. Ez szörnyűséget el kell, hogy ítéljük. A nemzetközi jog alapján és a, a nemzetközi tiltakozás alapján és ráív rendkívül rossz egészségügyi állapota miatt a következő 50 korbácsütést felfüggesztették egy időre. Szimbolikus alakká vált Badavi nem csak a régióban, hanem messze azon túl az egész világon. Az alapvető jogok harcának szimbólumává, és Raif Badawi nincs egyedül ebben a harcban. Saját ügyvédje, a 36 éves Validabi Alkáir szintén 15 éves börtönbüntetését tölti az emberi jogi megfigyelő szervezet értékelése szerint tweetek miatt ítélték el. Ez év októberében eh, dr. Abdul Karim Al-Kadir a, a szaudi polgári és politikai jogok szervezetének tíz alapítójának egyikét szintén tíz évre építették, és néhány évvel ezelőtt halasztották csak el, és függesztették fel büntetését. Néhány héttel ezelőtt Ashraf Faidet a, a vallás eh, sok elleni támadásért eh, ítélték el. Ali Mohamed Al-Nimre, aki 21 éves csak, még 18 sem volt akkor, amikor bebörtönözték, azért, mert eh, azonos jogokért tüntetett Szaudarábiában. Ezért halálra ítélték, majd keresztre feszítést is elrendeltek büntetésként. Nyugtalanít és sokkol minket mindaz, hogy ez a, az ítélet a következő napokban végrehajtásra kerül. Mindaz, amit Raif Badaviért tettünk, az Európai Parlament állásfoglalásában felszólítottuk a szaudi hatóságokat. Ma újra megteszem mindannyiunk nevében engedjék Mohamed Al-Nimrét szabadon. Szüntessék meg a halálos ítéletét, és vessék el a szörnyűséges büntetést. De kedves kollégák, ezek az esetek nagyon sok politikai bebörtönzött esetének csak néhánya. Mindannyiuknak halálbüntetés és szörnyűséges kínzás a része. Pedig azért álltak ki, hogy a, az elnyomás ellen lépjenek fel, és az országuk által ratifikált egyezményeket érvényesítsék. A szaudi or állam is aláírta a nők minden diszkriminációs formájának tiltását. A nemzetközi közönség és a szaudi közösség is rendelkezik azzal a joggal, hogy a szaudi hatások, hatóságokat sokkal magasabb követelmények elé állítsák, hiszen az országot beválasztották az ENSZ emberi jogi tanácsába. Hangsúlyozták, hogy az emberi jogi helyzet ne, ez országban nem illeszkedik az ENSZ előírásaihoz. Az, orz, az egy olyan ország, amely az emberi jogi szervezet része tagja lett, csak idén ez az ország 150 embert ítélt halálra. A szaudi társadalomnak tudni kell, hogy a szociális médiában, a szociális médiák felhasználói rendkívül magas számot mutatnak, mégis azok, akik az internetet és a közösségi hálót használják a, a gondolataik kifejezésére, súlyos büntetéssel szembesülnek. De mi nem csak Európai Parlamentként vagyunk készek arra, hogy párbeszédet indítsunk az emberi jogokról az EU és a, a szaudi hatóságok között. A parlamenti szintű támogatottság hozzájárulhatna ahhoz, hogy javuljon a helyzet, hogy támogassuk a reformokat és javuljon a kölcsönös megértés. Volt pozitív fejlemény. A miniszterek tanácsa a magánszervezetekről és egyesületekről elfogadott egy törvényt, ami valószínűleg lehetővé teszi majd azt, és reméljük, hogy lehetővé teszi, hogy civil szervezetek is elkezdjenek dolgozni, kialakuljon a civil társadalom. A nők jogai, választójogában volt apró előrelépés, de ez még messze van a nők egyenjogúságától. Mi ezért harcolunk. Mi fellépünk minden diszkrimináció ellen. Felszólítjuk Szaudarábiát, hogy a a nők fölött a férfiak atyáskodását végre szüntessék be. A 20. 21. század nem a nők fölötti gyámkodás évszázada. Tisztelt Hájdár asszony, kedves kollégák, kedves vendégek, nincs olyan terror, és nincs olyan emberi méltóságot porba tipró büntetőjog nincsen, ami ellen fel, ne, ne lépnénk fel. Nincsen olyan biztonsági vagy fegyver kereskedelem, vagy olajkereskedelem, ami visszatartana minket ettől. Raif Badavi mondta, a szabad gondolkodás az a levegő, amely a lélegzéshez, a lélegzés teszi lehetővé ugyanúgy, ahogy az, ahogy az olaj ég, hogyha meggyújtják. A Zaharov díj az Európai Parlament szellemi szabadságának díje 2015-ben Raif Padavinak szeretné adni, és remélem, hogy a közeljövőben őt is sikerül személyesen fogadni a plenáris teremben. Köszönöm. ألف شكر لكم جميعا شكرا سيدي رئيس البرلمان Hölgyeim és Uraim, tisztelt európai parlamenti képviselők! Köszönöm Önöknek, hogy eljöttek erre a mai alkalomra. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. És sajnálatos, hogy nem a férjem veszi át ezt a díjat, nagyon jó lett volna, hogyha ez így van. Engedjék meg, hogy arra kérjem önöket, hogy egy perc néme felállással emlékezzünk meg azokról, akik eh, Franciaországban és mások, más helyeken a terrorizmus áldataivá váltak. ألف شكر لكم Köszönöm Önöknek. a رئيس البرلمان الأوروبي أيها السيد Tisztelt uh, Schulz elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Itt állok Önök előtt, és egy nagy európai közösség előtt, a férjemet képviselve, egy olyan teremben, amely a világ demokráciájának szimbóluma. A szólásszabadság ahogy a férjem is leírta, olyan, mint a levegő, amit belélegzünk, és az az üzemanyag, amelyet elégetünk, hogy gondolataink még lángolóbbak legyenek. És sajnos nem mindenhol lehet ezt a levegőt belélegezni és a tüzet életben tartani. Az előrehaladás, a fejlődés, a civilizáció, a jólét, útjában nagyon sok akadály áll. A közösség, a nemzetközi közösség egyre nagyobb nyomást próbál gyakorolni egyes arab országokra, hogy a szólásszabadságot az emberi jogok egyik legalapvetőbbikét elismerjék, megvalósítsák. Hogy lehessen gondolkodni, gondolatokat megfogalmazni, lehessen nem szeretni dolgokat, és hogy lehessen a vallást a liberális gondolkodással összeegyeztetni. Az arab intellektuális gondolkodók, az értelmiségiek folyamatosan elnyomástól szenvednek, a mindenkori hatalom elnyomja az ő üzenetüket, pedig léteznek ilyen emberek és körök. A szabad gondolat képviselői nálunk istenkáromlónak bélyegzik. Az arab társadalmakban sajnos gyakran ez a helyzet. Márpedig az arab kultúra nem nyomt el mindig a szabad gondolatot. Természetes dolog, és van ennek hagyománya az arab kultúrában, hogy gondolkodjunk, filozofáljunk, szembenézzünk a valósággal, és szabadon kifejtsük azt, amit gondolunk, még akkor is, hogyha látszólag vagy valójában az ellentétben áll a megszokott gondolkodással, a vallási világképpel. A társadalomnak nyitottnak kell lennie, nyitottá kell válnia mindenféle gondolat iránt, a gondolat iránt. És mások véleménye iránt, a konstruktív kritika iránt, a konstruktív párbeszéd eszmecsere iránt, amely tovább visz. A gondolat mindig tovább visz. Aki az arab világot nézi, azt látja, hogy egyre több a bezárkózó teokratikus rendszer, amely a vallás nevében elzárkózik a valóságtól, és a társadalmát a mindenkori uralkodó hatalom aláveti ennek a gondolkodásnak, és fenyegeti az értelmiségieket, akik pusztán gondolkodni szeretnének, a szabad gondolatot képviselik. Nagyon sokan ezért el is hagyják az arab világot, agy elvándorlás, brain drain zajlik nagy méretekben. Férjemet azért vetették börtönbe, mert gondolatai fenyegetést jelentettek vallási vezetők számára, kihúzta volna legitimitásuk alól a talajt. Raif Bedevi fiatal szaudi állampolgár, aki 2012 óta van börtönben azért, mert ö, hitehagyással, hithagyással vádolták meg, istenkáromlással, és eznek egyébként hazánkban ö, halálbüntetés is lehet a jutalma. 300 ezer dollár büntetésre ö, ítélték a 10 év börtön és 1000 korbácsütés mellett, minden pénteken a, a imádság után 50 korbásütést kellene elszenvednie, és az utazástól is nyilván eltiltották erre a tíz évre, illetve a büntetése letöltése utáni tíz év során. Férjem nem bűnöző, egyszerűen gondolkodó, szabad gondolkodó. Mi az ő bűne? Az, hogy egy nem szabad országban a gondolat szabadságát képviseli. Férjem soha nem követett el semmilyen bűncselekményt, soha nem kereskedett kábítószerrel, nem követett el erőszakos cselekményt. Nem érdemelte meg, hogy ütéssel büntetsék, csak azért, mert papírra vett gondolatokat az a világ, ahol a gondolataért valakit megkorbácsolnak, megölnek, az nem igaz világ. Nagyon világosan fogalmazott, talán ez vált ö, a ö, büntetés alapjává. És nem csak Szaudarábiában olvasták az ő blogját és írásait, hanem országunkon kívül is. Ő a béke híve volt. Elítélte a katonai fellépés, pláne a vallási köntösbe bújtatott katonai fellépést, férjem világosan, nyíltan beszélt, elítélte a barbárságot és a vallási vezetők barbárságát. Ezért ítélték ezer korbásütésre, és ezért hajtottak végre már rajta 50 korbásütést, de ez az egész világ felháborodását kiváltotta még Ausztráliában, Kanadában is, minden országban, mindenhol, ahol csak járok, azt látom, hogy szolidárisak vele az emberek. Ez a mai ma át, általam átvett díj történelmi jelentőségű, szimbolikus díj, a bátorság díja, hiteles díj, elnök úr, ez az ötödik díj egyébként, amit a férjem egy év alatt megkapott a világban. És ő, ő az első a térségünkben, aki megkapja ezt a díjat a golföböl országaiban. Tisztelt elnök úr, képviselő hölgyek és urak, meg szeretném köszönni önöknek ezt a nagy tisztességet, és engedjék meg, hogy férjemet idézzem, aki azt akarja, hogy ö, ostobaságban maradjunk, annak ostobasága bére. Tisztelt kollégák! Köszönöm Haider asszonynak ezt a beszédet még mielőtt itt bejöttünk a terembe, hosszan beszélgettem vele, és gondolom ő is úgy érzi, mint én. Heider asszony elmesélte nekem, hogy hogy él most a három gyerekével. 12 éves kislány, egy, egy 11 éves fiú és egy 8 éves kislánya élnek vele Kanadában, apjuk nélkül évek óta. Heider asszony elmondta nekem, hogy Badavi úr, amikor sikerült telefonálnia, mindig azt köti a lelkére, hogy a gyerekei ne felejtsék el őt. Azt hiszem átérezzük ezt, hogy egy apa számára mit jelent ez a gyerekétől megfosztva lenni, és persze egy anyának is mit jelent, hogy a férje nélkül kell boldogulni a világban. A gyerekek nem fognak elfelejteni, senki nem fog elfelejteni, gondolom, hogy a mai ünnepélyes alkalmunk is jele annak, hogy nem felejtjük el Raif Badavit és küzdelmét, és önnel, ővele együtt küzdünk, és talán ön is látja itt az arcokon, a szólásszabadságért óriási ö, nagyra tartjuk férjét, és köszönjük szépen önnek is beszédét, megjelenését. Jó napot kívánok, kollégák! Folytatjuk akkor a munkát. A 152-es szabály második bekezdésének értelmében, illetve a frakciókkal folytatott konzultációt követően az elnök a következő javaslatot terjeszti a módosító, illetve a napirend módosításával kapcsolatban. Valero asszony jelentése a negyedik lesz ma délután a Daytoni béke megállapodásról szóló vitát követően. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban, hogyha nincsen, akkor a napi rendet jóváhagyottnak tekintjük ezzel a változással, és most pedig akkor következzék a szavazás. Három jelentésről fogunk, először a Gualtieri jelentésről, egységes szavazás az Európai Banki Hatóságról, először is megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott?